Az elnök. Eh, buenos días, kollégás. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok! Kedves kollégák, megkezdjük ma délelőtti ülésünket. Első napi rendi pontunk a bizottság nyilatkozata a Nemzeti Bér és Nyugdíj Megállapítási Mechanizmusok tiszteletben tartása címmel. Johannes Hahn biztos úr képviseli bizottságot, üdvözöljük szeretettel Hán urat. Biztos úr, köszönöm, hogy részt vesz ezen a vitán, és meg is kapja a szót, hogy leadja a bizottság nyilatkozatát. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselő urak és hölgyek, nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, mert nagyon sok félreértés övezi az ír programot. Több kérdés merült fel, Tisztelt képviselők, azzal kapcsolatban, hogy bizonyos a megállapodásban szereplő gazdasági kiigazítási írországi programban szereplő elemek e, jogi konfliktusban állnak a 153-as cikkely 5-ös bekezdésével, amely a szerződésben szerepel. Ez a bekezdés kizárja a 153 e, számú cikkely esetében a szociális politikákat a gazdasági programból. Az írországi gazdasági kigazatási program nem szociálpolitikai program, és nem a 153 os cikke értelmében került jóváhagyásra. Ez egy pénzügyi segényújtási program, amelyet az ír kormányal közösen dolgoztunk ki, <clears throat> ami segítségével helyre tudjuk állítani a gazdasági problémákat, és a fiskális és pénzügyi válság felül, való felülemelkedésre szolgál ez a program. A 122-es per 2-es cikkely vonatkozik erre, amely lehetővé teszi az EU-s segítségnyújtási programokat. Ha egy tagállamot veszélyeztetnek, vagy fenyegetnek különleges körülményekből kialakuló ö, válsághelyzetek, amelyet nem ö, tud irányítására vonni, van egy bizonyos benchmark, amely segítségével meg tudjuk állapítani a pénzügyi nyújtás idején Írország gazdasági teljesítményét. A gazdasági politikai körülmények teljes mértékben, illetve azok végrehajtása az ír kormány hatáskörre tartoznak. Nagyon fontos az illetékes tagállam részvétele. Nem az EU fellépése a fontos. Nagyon sok feltétel mint például a minimálbérek csökkentése, már szerepelt az ír kormány saját maga által előkészített nemzeti programjában, amelyet 2010. november 24-én tettek közzé. A feltételek célja a munkaerőpiaci kérdésekben a munkahelyteremtés és tartós munkanélküliség megszüntetése. Írországban a legsérülékenyebbek támogatása fontos. A minimálbércsökkentés a csomag egyik eleme, és teljes összefüggésben kell látnunk a többi modernizációs elemmel, amely a nyugdíj és bér megállapításra vonatkozik. Írországban a minimálbér a legmagasabb az EU-ban, a második legmagasabb az eurozónában. Bár voltak bérkiigazítási kísérletek, a minimálbér és a bérek 3%-kal 2008-ban 3%-kal növekedett, 2009-ben is növekedett. A legtöbb munkaerőpiaci kiigazítás abból adódott, vagy abból állt, hogy csökkentek a munkahelyek. A minimálbér csökkentése 2007. január 1 előtti időszak helyreállítását célozta meg. A kérdésben szerepelnek olyan kérdések, itt a kollektív szerződés kérdése szerepel. Nos, hát nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy mennyire hatékony, mennyire igazságos a munkaerőpiaci, munkahelyteremtési rendszer, mennyire vonjuk be az ágazat munkáltatót és munkavállalóit. Írországban hosszú hagyománya van a három oldalú tárgyalásoknak a szociálpolitikák kidolgozásában. És paktumok alakultak ki a 80-as évek óta, a kormány és a szociális partnerek között. Nagyon fontos, szerepet játszottak az igazaság sikerében, ez a három oldalú Ez a felülvizsgálat lehetőséget nyújt arra, hogy a szociális partnerek véleményüket megfogalmazzák. Én abban biztos vagyok, hogy a felülvizsgálatot az ír kormány úgy fogja végrehajtani, hogy el fogja ismerni, hogy mennyire fontos a szociális párbeszéd, az összes szociális partner bevéte, bevonása, és az illetékes, az ide vonatkozó közösségi jog eh, tiszteletben tartása. A megállapodás a és reformról nem csak a munkaerőpiacról szól, hanem tartalmaz nagyon fontos intézkedéseket, amelyek eh, a túlszabályozott ágazatokat is kívánják reformálni. Ezek a reformok eh, hatással lesznek majd a fogyasztói árakra is. Növelni kell a vásárló erőt is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Most pedig megnyitjuk a vitát. Az egyes frakció képviselők kapják meg a szót. A néppárt nevében először Gay Mitchell úr kapja meg kettő perc a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap egy az ír kormányban megszavazták az új gazdaság élénkítő programot. A néppárt, a szociáldemokrata frakció is üdvözölték ezt. Az új program egyik kiemelt eleme az lesz, hogy újra kell tárgyalni az EU-IMF támogatási programot. Jelenleg nagyon sok írember attól tart, hogy az korábbi EU-IMF megállapodásban szereplő feltételek túl szigorúak, és nagy terhet rónak az egyszerű állampolgára akiknek oroszlán részt kell vállalniuk a bankok által okozott hibák kijavításában. Azonban tudnunk kell, vagy meg kell jegyezni, hogy az új kormány a minimálbér csökkentést nem kívánja folytatni, de tudjuk, hogy a gazdaság élénkítésnek van ára. Írország a 80-as években már hasonló utat bejárt. Az EU-IMF programban szereplő feltételek szükségesek, ha valóban helyre akarjuk állítani az egészséges közfinanszírozást. Nagyon fontos, hogy egy kicsit meg kell metszeni a fát, így tud igazán nőni, növekedni. Amit a biztos úr is említette, Hán úr, nos hát a minimálbér csökkentést meg kell valósítani. Kérem a bizottságot, hogy nézze meg ezt közelebbről. A biztos úr kiemelte, hogy nagyon fontos, hogy meg kell nézni, hogy a növekedés, versenyképesség, a fenntarthatóság valóban elérhető az intézkedések, elfogadom. De mi nem tudjuk az összes terhet viselni egyszerre. Az ír emberek felelősségteljesek, és igazából mások felelősségét is magukra vállalták, mert nem kaptunk semmilyen alternatívát. Mit is tettek? hát nem csak Írországét, egész Európáért, az eurozónáért eh, tettek meg mindent. Azt gondolom, hogy nem kell egy eh, szalmaszál ahhoz, hogy megtörjük a teve hátát. Mi magunk végezzük el ezt a munkát. Kérem szépen, ne várják el az éremberektől, hogy eh, aránytalan terhet viseljenek. Kérem a biztos urat, hogy ezeket a megjegyzéseimet szívlelje meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Michel úr. Most pedig a szociáldemokrata frakcia, frakció nevében másodpercre Stephen Hughes kolléga. Köszönöm, elnök úr. Ez a memorandum azt kívánja, hogy a minimálbér csökkentsék Írországban, és hallottunk a kollektív fizetési megállapodások és vonatkozik. Szerintem ez nem indokolt. A szerződés azt kéri a bizottságtól, hogy a szociális dialógust mozdítsa elő, és az 1 per 5-ös cikk az autonómiát kéri a szociális partnerek részéről, és az 1.5.3-as kizárja az EU közbelépését tetéren. A bizottság nem választhat itt a cikkek hierarchiája között a szociális jólétről van szó, a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak számának csökkentéséről, a közkiadások csökkentéséről, de közben a szerződés azt kéri a, a szakszervezetektől, hogy minél erőteljesebben harcoljanak a szociális kirekesztés ellen, és munkahelyeket teremtsenek, stb. Ezeket a dolgokat itt nem lehet összeegyeztetni. A probléma az, hogy most az éves növekedési felmérés miatt ez lett az általános szabály. Az emberek el fogják azt utasítani, hogy itt csak megszorítások legyenek Európában, ne legyen szociálpolitika, ne legyen megfelelő bér, gyengék legyenek a szociális standardok, gyengék a különböző szociális szolgáltatások, alacsony nyugdíjak. Hogyha megnézzük, hogy milyen sokan vannak a közösség ellen, akkor ha így folytatja a bizottság, ez még csak növekedni fog. Köszönöm szépen, most pedig a liberális frakció nevében két percben Marian Harkin asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Ön azt mondja nekünk, hogy a szándéknyilatkozatot az egy 2 per 2-es cikk második része alapján állították össze, de ez itt ellenhonásban van más szerződésbeli cikkekkel, ahogy Steven felvetette ezt a kérdést, hogyan lehet itt hierarchiát összeállítani, például az egy pont egy per ötös cikk, azután sokszor beszéltünk már itt a teremben az ír szigorítási programról. Közben az összes politikát végrehajtják, és emellett a arra fog törekedni az EU, hogy a szociális kirekesztettség ellen eh, harcol. És mi legyen a 28-as cikkel? A munkavállalóknak eh, joguk van ahhoz, hogy a kollektív eh, megállapodásokért harcoljanak, és a jogaikért megvédjék az érdekeiket, beleértve a sztrájkhoz való jogot. Nagyon sok ír munkavállaló rossz helyzetben van most, és most hogyan foglalkozzunk itt a szerződés különböző cikkei közötti ellentmondásokkal. A szándéknyilatkozat csak az ír eh, kormány felelősségébe tartozik, mint hallottuk, és a bizottság csak beleegyezett. De önöknek van jogkörük, és akkor miért eh, nem lehet a banki bónuszokat csökkenteni. Miért nem tesznek azért, hogy azok, akiknek a legnagyobb, legmagasabb fizetésük van, azok is hozzájáruljanak ehhez a programhoz, és miért kell a minimum bért csökkenteni? Ez elősegíti az Európa ellenes érzéseket, és az állampolgárok látni fogják, hogy hogyan dolgozik a bizottság e, e területen, azt fogják látni, hogy a minimálbért és a kollektív e, szerződéseket e, sújtja ez a megállapodás. Végül is kidönt a bíróság, amikor a cikkelyek a szerződésben konfliktusban vannak a bizottság különböző lépéseivel. Köszönöm, Harkin asszony, most pedig a zöldek nevében két percben, két és fél percben Komenszten asszony kap szót. Megértem, hogy mennyire sürgős az, hogy a bizottság foglalkozzon a gazdasági válsággal és magas adósság eh, állományal az euró kapcsán is. Megértem azt, hogy a feltételeket kell szabni az országoknak, amelyek európai stabilitási mechanizmusból kapnak támogatást. Azonban úgy gondolom, hogy a bizottság egy kicsit szelektív a feltételek eh, kidolgozásában. Egyrésztről bármilyen intézkedés legálisnak tűnhet, amikor fiskális konszolidációra van szó, vagy a kiadások csökkentéséről. Amikor Írország felhasználta a mentőcsomagot, a minimálbéreket és nyugdíjakat eh, érintették először. Ezeket kellett kiigazítani. Annak ellenére, hogy ezek a dolgok nem EU hatáskörbe tartoznak. Ezek a területek. Más részről. A bizottság az EU kompetencia mögé bújik, és így megengedi, hogy a nagyon alacsony ö, vállalkozási vagy társasági adó Írországban megmaradjon, nem változtatnak ezen az adókulcson. A kiadás csökkentése nem az egyetlen módja annak, hogy kiegyenített költségvetést teremtsünk. Megértem, hogy ez a válság különleges intézkedéseket tesz szükségesé. De a bizottság miért siet ennyire a minimális béreket kiigazítani? Olyan embereket érintük ezek, akik amúgy is legkevesebbet keresnek. Várjuk ki, hogy hogyan lehetne esetleg a banki ágazatot megfizetetni, vagy velük megfizetetni a válságot. Az EU kompetenciáját értelmezve én azt gondolom, hogy nagyon egyoldalú és jobboldali módon jár el. Ez a megközelítés valóban az euroszkepticizmushoz vezet. A válság idején úgy tűnik, az EU keményen lép fel a munkáltatás, foglalkoztatás, szociálpolitika idején. Méghozzá úgy, hogy, köt, hogy megköti a szociális kiadásokra vonatkozó szabályokat. Jó lenne, ha ugyanilyen elszánt lenne megfelelő szociális minimális követelmények meghatározásánál. Nem az embereket kell állandóan sújtani. Igen, kell gazdaságirányítás, de kiegyenlített irányítás kell. Fiskális fenntarthatóság nagyon fontos, és a szociális garanciák is. Ha ezt nem érjük el, a sérülékenyek fognak magas árat fizetni azért a ö, helyzetét, amiért nem felelősek. Köszönöm szépen Az, hogy most pedig a GUE nevében másfél percre Thomas Henry kapja meg a szót. Elnök úr, hölgyem és uraim, a mentő ernyők a fizetésképtelenségtől kell megóvják a tagállamokat, de sajnálatos módon eh, átverik az embereket ezekkel a megtakarítási csomagokkal. A bizottság mindenbe belavatkozik, a nemzeti bérpolitikába. Hán úr, hát hihetetlen, az embernek kicsordul a könnyet, amikor halljuk ezeket a formális érveket. Hogy nem is szociálpolitikai célzatú volt ez. Ez az álláspont elfogadhatatlan. A bérpolitika nem EU kompetencia, nem EU hatáskör. A bizottságnak ez a politikája valami égbe kiáltó ellentétben áll az Európai Unió alap elképzelésével. Az Európai Unió nem a lefele irányuló bérpolitikát és a szociális dömpinget támogatta. Hát ugye csökkenteni kell a bérek merevségén. A jó lenne, ha a bérek a piaci feltételeket tükröznék vissza. Kérem szépen, vakvezet világtalant ebben, amikor így fogalmazunk. Fogalmuk sincs arról, hogy milyen kollektív szerződések vannak. Önök beavatkoznak a kollektív szerződések által garantált autonómiába, a szociális partnerek autonómiájába, a szociális párbeszédbe pedig ezeket nagy betűvel a lobogójukra tűzik. Ez a parlament úgy érzi, hogy fenn kell tartsa az autonóm kollektív szerződési politikát, Támogatnunk, erősítenünk, védenünk kell a szociális párbeszédet, fel kell lépnünk a szociális biztonság további leépítése ellen. Kellenek intézkedések a kontraproduktív, ö, megszorító és büntető politikák ellen. Köszönöm szépen, Hendel úr. Most pedig a Demokrácia Európája az RT nevében Clark úr kapja meg a szót. Elnök úr, ez túlmutat Írországon. Egy hónap ezelőtt arra emlékeztettem a tisztelt házat, hogy a nyugdíj az a tagállami hatáskörbe tartozik. Ugyanazt a nyelvet, a koordinációt, a, ugye azt mondja, a nyugdíj meghatározási rendszer. A nyugdíjak mindig a jövedelmekhez, bérekhez kapcsolódnak. Itt arra látunk kísérletet, hogy harmonizálni ki mondjuk a bérpolitikát. Remélem, hogy nem, mert a szerződés azt mondja, hogy a bérpolitika tagállami hatáskörbe tartozik. Nagyon szép és jó azt mondani, hogy egyenlő munkát, egyenlő fizetés jár, tehát most igazából azok, akik az EU-n belül kívül dolgoznak, ugyanazt kapják meg. Kérem szépen, a, az északi sarkon sokkal többet kell fizetni a fűtését, mint mediterrán Tehát ugye téli ruha kell, hóeltakarítási kiadások vannak az északi részeken, délen nem. Tehát meg különbségek vannak persze. A bérek nem lehetnek egyenlőek az EU minden részén. A bizottságnak az a kísérlete, hogy olyan terve dolgoz ki, hogy segít a tagállamoknak abban, hogy kidolgozzanak egy EU minimálbér e politikát és minimális nyugdíj alapokat, ez a szerződés ellenes. Hát nem vagyok meglepve, így dolgozik az EU. Harmonizált bér és nyugdíjpolitika nem csak állam, állam illegális. A szerződés nem ezt mondja. A szerződés azt mondja, az én Westminsteri kormányom és az írószági kormány hatáskörbe tartozik. Köszönöm szépen, Klejk úr! Ezt a költ pedig a függetlenek képviseletében <clears throat> Hans Peter Martin kettő perce kapja meg a szót. Írország, ez egy tragikus történelmi tanmese. Régen ő volt a kirakat ország az EU-nak. Ami az új tagállamokat életi, nekik mutogatták Írországot, bár annak idején nagyon is elfogadhatatlan politikát fogadtak el. Ez oda vezetett, hogy ugye az ingatlan piacon kialakultak a nagy buborékok, itt a pénzügyi válság, a bankügyi válság, az adózás területén sem figyeltünk arra, hogy ott ne legyen ilyen verseny. Biztos úr, tudjuk, hogy hány osztrák író rájött arra, hogy most hirtelen jó lenne ír állampolgárnak lenni, ott nem kell adót fizetni. Na mit, mit tettek az Európa barát erők? Semmit. Most aztán minden összedőlt. Ez a buborék, ez az, amiről sokan mondták, hogy mi valójában kiderült, ismét kialakult egy olyan helyzet, ahol nem csak szerintem, hanem mások szerint is Európa ellenes érzelmeket gerjesztenek azzal, hogy például itt ez a masszív csomag kialakult. Tehát minden tagállamnak magának a kötelezettséget vállalni. Tudjuk a történelemből, ha megnézzük ezeket a különböző támogatási programokat, a végén ezeknek az országoknak nincs választási lehetőségük. Ha hátradőlünk és azt mondjuk, hogy jaj, de kár, hogy a Lisszaboni szerződést nem utasították el az írek másodszor. Hát akkor másként tudnánk gondolkozni, látnánk azt, hogy ennél az európai struktúránál ez egy elől egy Porsche, hátul egy bicikli. Ez egy olyan jármű, ami hát nem koherens el akarjuk kerülni, hogy Európa szétesen, valóban kellene egy európai alkotmány, világos célok, benchmarkok kellenek, kell gazdaságirányítás. Ez az előre-hátra utazás, ez nem fog működni. Inkább katasztrófába fog torkolni. Biztos úr, én és a képviselők többsége azt szeretné persze, hogy békésen dolgozzon, működjön az egységes Európa. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Most pedig a egyéni hozzászólók ki. Következnek. Philippe Boulon, kettő perc. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr a válság, a pénzügyi ki kirobbant, és ennek következménye kellett Írország javára felszólalni és intézkedéseket hozni ha gondolok itt most ezek között az olyan válság hatásokra is, mint amelyek kihatottak a társadalmi biztosítási rendszerre is. Nagyon nehezen tud új finanszírozásra jutni az ír kormány, és a szabítási pénzügyi eszköze az Európai Unió a segítségére van, de ez azt is jelenti, hogy a szociális és politikáját is meg kell, hogy változtassa Írország azért, hogy a szubszidiálisnak az eszközében éljen. A két dolog persze nem ellentétes. Orvosként azt mondanám, hogy vigyázni kell akkor, amikor különböző antibiotikumok orvosokat adunk be a betegnek, más eszközöket is idejébe kell venni, nem csak az orvosságokat a deficit, a túlzott deficitet korrigálni kell, a korábbi gazdaságpolitika hibáit orvosolni kell. A következő négy évben a GDP arányos 10%-os adatot is okosan kell kezelniük. A jövőbeni gazdálkodásuk a magánszektorral kapcsolatosan teheti biztossá az, hogy az fizetőképességük megmaradjon, mégpedig konszulált alapokon. A az ilyen tételek nélkül nem tudnak majd eljárni a különböző intézmények, a magánszektor sem. A szubzitásnak az elve alapján érheti el azt az Európai Unió együttműködve az IMF-el, hogy csökkentsék az eladósodások, és a nyugdíjak tekintetében is, és a bérek tetében is olyan döntések szülesenek, amelyek lehetővé teszik Írország számára, hogy kellő politikát folytasson. Nem arról van szó, hogy a szubzitásnak az elvével ellentétesen az Európai Unió beavatkozna, és olyanfajta minimum béri szintet írna elő Írország számára ö, az Európai Unió, amely elfogadhatat lenne és ellentétes lenne az euró filozófiával, az euró övezetnek a filozófiával, hanem más felépésekről. Persze mindennek ára van, de nem szabad, hogy ez az ár bár mekkorára növekedjen. Meg kell tenni mindent azért, hogy az európai államok körében Írország biztosítani tudja az állampolgárnak a javát. Köszönöm szépen. És hagy használjam ki ezt az alkalmat arra, hogy jelezem, hogy amennyiben túlságosan felgyorsítsák az olvasási ritmusokat, akkor a tolmásoknak nagyon nagy nehézségekbe fog kerülni azt, hogy nyomon tudják önöket követni, és hát én híve vagyok a több nyelvűségüknek, több nyelvűségűnek, és épp Éppen ezért jelenleg az Európai Parlamentnek az elnökségében azon dolgozunk, hogy hogyan lehetne egy olyan megoldást ö, találni, amelynek a révén a tolmácsok jelezhetnék, hogyha valaki túlságosan gyorsan olvassa fel a mondandóját. Ezen dolgozunk, épp éppen azt vizsgáljuk, hogy hogyan kaphatnánk meg itt az elnökségi pulpituson azt a jelzést, amely jelezhetné az elnök számára, hogy ha ne is megszakítsa a felszólalónak a beszédét, de mégis jelezhesse neki azt, hogy túlságosan nagy ütemben, magas ütemben olvassa fel, vagy adja elő a mondandóját, mert hogy az elnöknek ugyanakkor nagyon nehéz lenne félbe szagítani és lelassítani a hozzászólót. Most pedig Dérosza úrnak adom meg a szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. A szándéknyilatkozat, ami a munkaerőpiacot illeti, és annak kérdéseit nagyon leegyszerűsített, egyszerűsített gazdasági teórián alapszik, vagyis, hogy a piacot itt a munkanélküliség szempontjából próbálják eh, átalakítani. Ami Írországban a munkaerő költségeket illeti, tavaly megvizsgálták, hogy eh, az elbocsátások eh, sokkal többet ártanak, mint amit nyernek vele. Tehát meg kell nézni, hogy miért volt több elbocsátás és bércsökkentés Írországban, mint amennyi szükséges. Én azt szeretném kérni, hogy a bizottság ne avatkozzon bele a munkaerő piaci kérdésekbe Írországban. Nekünk már a szociális partnerségi megállapodások hosszú hagyománya létezik, és a szociális partnerek és a kormány rendszeresen leültek, és kigazították a munkaerőpiacot azért, hogy a jelenlegi válságból sikerüljön kikerülni. Ez a hagyomány nagyon szépen fejlődött Írországban, de általában a program nem éri el azt, ami a célja volt, vagyis az ír gazdaság növekedését, sőt a gazdaság csökken, és éppen ezért a programot újra kell tárgyalni. Én azt javasolom, hogy a munkaerőpiaci kérdéseket ebből ki kellene venni, és az ír kormány, az én pártom egyébként tagja a kormánynak, már elmondta, hogy a minimál bércsökkentést kivonja a programból. Lehet, hogy ez önöknek nem tetszik, de ez fog történni, és nem szabad beleavatkozni a különböző foglalkoztatási megállapodásokba, Ezeket már 50 éve alkalmazzuk, és ezeket nem fogjuk megváltoztatni úgy, ahogy ezt önök remélik, mert a kormány meggyőződése, hogy a szociális partnerség betölti szerepét továbbra is, és béke lesz az ipar a vállalkozások terén is, előrelépés elnök. Nagyon kevés az időnk, és kérem fegyezze be, mert túllépett az időnk. Rendben van, mondja a szónok, köszönöm. Most pedig másfél percben megadom a szót Ilda Figerló asszonynak. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy az Európai Unió nagyon rossz irányba halad, egyre nagyobb nyomást gyakorol a válságban lévő országokra, mégpedig úgy, hogy a bérpolitikának a vizsgálatát kéri, és gyakorlatilag ezzel még nehezebb helyzetbe hozza a különböző gazdasági szereplőket, és hát ennek egy rendkívül súlyos szociális következménye van a kapitalista világban. A kormányzási irányítás tekintetében sok minden megfogalmazódik többek között a stabilitási paktum, azok az eszközök is, amelyek az inflációt csökkenthetnék. Úgy véljük, hogy a szociális jogokat ugyanakkor támadják azok az intézkedések, amelyek megszületnek bizonyos országokban, Portugáliában, Görögországban, Írországban rendkívül súlyos események következtek be, csökkentették a béreket, befogyasztották a nyugdíjakat, még a legalacsonyabb szintűeket is, még a szegénységi küszöb alattiakat is. Portugál Portugáliában csökkentették a béreket, mégpedig úgy, hogy alá mentek a minimál bérnek is. És gyakorlatilag 500 euró per hó túlságosan magasnak minősítetett, és ezt 80 euróval csökkentették, nagyon sok portugál mindössze csak ennyi összegből részesül. Ez igazi és teljesen világos intézményezésett diszkrimináció. Ez pontosan tükrözi azokat a megszorítási politikákat, amelyeket a bizottság kezdeményezett együttműködve a tagállami kormányokkal, és ez még tovább növeli a diszkriminációt, elmélyíti a szegénységet, miközben a pénzügyi spekuláció és a pénzügyi paradicsomok gyönyörű életet élnek. Március 12-en nagy tüntetés lesz, nemzeti tüntés, és a Lisszaboni környezetben a nagy szakszervezetek is jelen lesznek, többek között a CGTP. Hans Peter Mártinak adom meg a szót elnökként most, illetve illetve egy kérdés szeretném önthöz intéz, intézni ő. Elfogadja eh, Figyelted asszony, hogy kérdést kapjon. Hát Nach was Sie ausgeführt haben, können Sie uns el tudnál mondani nekünk, hogy eh, mi a hozzáállás az EU-hoz Portugáliában? Változott eh, az EU-ról alkotott vélemény, és a Mit mutatnak a vizsgálatok? Többen elégedettek azzal, hogy az EU-hoz csatlakozott Portugália? Mert hasonlóság van Portugália és Írország között. Az eufória volt a csatlakozáskor, de most kérdezem, hogy itt is van önöknél ingatlan buborék. Most 30 másodpercben válaszolhat Figueredo asszony. Köszönöm szépen. Nagyon izgalmas kérdésről van szó. Az Európai Uniós politikák egy látszatást váltanak ki, még Portugáliában is és hamarosan az utcára vonulnak majd tüntetni az emberek, és a portugál CGT egy hatalmas nemzeti szintű tüntetést irányozott elő, ezt fogja megszervezni Lisszabonban a szociálpolitikai intézkedésekkel szemben. Már elindult a recesszió Portugáliában, és ennek keretében az az európai polgárok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, egyre mélyebb a szegénység. Elnök félbeszakítja. Köszönöm szépen. Most pedig Ulszkog asszonynak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság azzal, hogy csökkenteni kívánja a béreket, gyakorlatilag a szociális partnerek alapjogait ásta alá, és behatároz, és meghatározza közvetett módon a bérek kialakítása, pedig ez nem tartozik a bizottság hatáskörébe. Ez egy frontális támadás, a szociális partnerekkel szemben, és valóban ellene megy a megfelelő jogoknak. Ugye a kollektív szerződéseket is illeti. Ez nem egy elszigetett történet, ami Írországgal kapcsolatban előfordult, ez már nem először fordul elő. Beszélünk unit labor costról, nem bérekről, egységes órabér típusú rendszerről. Nos, hát a bizottság egyszerűen újra rajzolta a szociális térképet, új jogszabályokat dolgozott ki, amelyet a tagállamok és szociális partnereknek azt jelenti, hogy nem tudják alapjogaikat gyakorolni, diktátumot határoztak meg. Ez a küzdelem, ami most kezdődik, most hát az Európai Unió ezzel egyre inkább eltávolodik a lakosság érdekeitől, is támogatják mindig az EU jövőről erről beszélünk, hogy a lakosság támogatását kell megnyerni. Ebben a parlamentben is <clears throat> azt gondolom, hogy öm, zavaros vizekben halászgatunk. Hát ez nem lehet az EU célja. Köszönöm szépen. Máritám, a következő hozzászól egy percre Cornelis de Jong kolléga. Elnök úr, köszönöm szépen. Hollandiában nagyon kevés ember van, aki elfogadja azt, hogy itt Brüsszelben tárgyaljanak a béreikről. És látjuk, hogy Írországra vonatkozóan is vannak javaslatok. A bérindexálás megszüntetése került szóba, olyan dolgokat tesznek, amelyel a munkaproduktivitást növelni kívánják. Ezen kívül a minimálbérekhez is hozzányúlnak. Nem tudom elképzelni, hogy a munkavállalók elfogadnák azt, ha a béreket így módon módosítanák, például ha bevezetnék az órabért. Az egész Európai Unió a teljesítménybért bevezetni pontosabban. Nagyon sok mindenki, az egész ágazat, a vállalkozások, a cégek szenvednek ettől. Biztos úr, a bizottság javítani kíván ezen az elképzelésen, arról gondoskodnak majd, hogy valóban önt olyanként látják, aki az emberek érdekeit szolgálja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de jó kolléga, most pedig egy percre Szilván Pehán. Köszönöm szépen, elnök úr. Hán biztos úr, ön receptet adott nekünk, receptet két instrukcióval, először is meg kell szabadulnunk a kollektív szerződésektől, és azt is mondta, hogy csökkenteni kell a minimálbéreket. Ön most már jó ideje adja ezeket a recepteket, ezt írja föl az összes paciensnek, és úgy látom, hogy egyetért részt vett a szocialisták egyik eseményén, és láthatta, hogy mi történik, rátapintott a lényegre. Ön szerint ez a recept, amit adott, ez működik Görögországban? Mert én görög vagyok, tagja vagyok a szocialista pártnak, amely a kormányon lévő párt, és mindent megtesz e, ez a kormány azért, hogy Görögország kikerüljön ebből a nehéz helyzetből, amiben a jobboldali kormányok e, juttatták. Kompromisszumokat tettünk, e, tárgyaltunk a kollektív megállapodásokról, de a radikális lépések ellenére semmilyen eredményt nem látunk. Ön azt mondja, hogy ezt az európai állampolgárok, fogyasztók érdekében tesszük, de hogyha a bérük csökken, akkor nem tudnak vásárolni, nincs pénzük, amit elköltsenek, és nem tudunk kikerülni a válságból. Ez ördögi kör. Akkor miért ad olyan orvosi receptet, ami semmiképpen nem segít, ami csak oda vezet, hogy az emberek méltóságát sérti, és kevésbé méltó munkákhoz vezet. Nem szabad csak a gazdaság indikátorokra gondolni, hanem a szociális aspektusokra, és elnök túllépte az időt, most pedig Jutta Steinrock asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök Biztos úr, néha úgy érzem, hogy Ezeket a recepteket tessék kipróbálni a bizottságban, aztán megtetszik látni, hogy ez mit okoz majd Európában. Az ön hozzászólás után úgy gondolom, hogy a bizottság valóban egy elefántcsontoronyban tartózkodik. A munkavállalók, akik keveset keresnek, a nyugdíjasok, azok valóban ők fizetik ki a cehet. És a, ami a jogalkotások, a jog, jogszabályokat illeti, önök úgy alakítják, ahogy nekik, önöknek tetszik. Október 18-án tavaly egy szobeli kérdést intéztem a bizottsághoz, és ebben a válaszban azt mondták, hogy a minimálbérek, a minimálbérek, a bérek a tagállamokhoz tartoznak. Legyen szíves elolvasni ezt a választ. Az nem lehet, amikor a munkavállalókról van szó, akkor így válaszol, ha úgy gondolja, hogy a másik közönségnek más választ kell adni, akkor más választ ad. Hát itt Európában az emberek elégedetlenek ettől. A kolléganőm szólt erről ön, ön ugye csak gyengíti a szakszervezeteket, nem így kell kilábalni a válságból. Akik a válságot okozták, azok fizessék meg ennek az árát. Köszönöm szépen, Juta. Most pedig egy percre Bliken Vicsújte asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Ha megnézzük a gazdasági válság körülményeit, ilyen körülmények között meg kell felelniük az országoknak a kötelezettségvállalásaiknak. De mások a lehetőségeik, amikor arról beszélünk, hogy felül kell emelkedni a válságon. Ki kell egyenlíteni a költségvetést, felül kell emelkedni a problémákon, de úgy kell eljárni, hogy a leginkább rászoruló kárára történjen mindez. A bizottságnak joga van a kormányokat arra szorítani, hogy csökkentsék a béreket és nyugdíjakat a kormányok és más juttatásokat. Biztos úr, ön beszélt erről a megállapodásról Írországgal, de hasonló megállapodást aláírt már Lettországgal is ön a lett kormány, önök a lett kormányt arra kényszerítették, hogy csökkentse a nyugdíjakat. De a lett alkotmánybíróság úgy döntött, hogy ez ellentmondásban állt az alkotmányal is lett országnak, vissza kellett állítani, helyre kellett állítani a nyugdíjakat. Mielőtt aláírnak hasonló megállapodásokat, jó lenne, ha felmérnék a jogi feltételeket és a szociális hatásokat. Köszönöm szépen! Az utolsó hozzászóló Evelyn Régnám. Köszönöm szépen, elnök úr, jó reggelt kívánok, hán biztos úr! A javaslatokkal, amelyeket itt látunk, azokkal terheljük, akinek amúgy is nehéz a soruk. Egy nagy tarisznyát kapnak, és azzal tessék gyorsabban futni. Hát ezt nem tudom, hogy működik-e egy nagyobb hátizsákkal gyorsan ö, szaladni. Most, ami a bértegyolásokat illeti, ezek igazságtalanok, fantáziatlanok és eltérítési manővernek tekinthető és a kormányfőknek, ha nem sikerül, úgy tűnik makroökonomiai koordinációt megvalósítani. Szavazásunkkal, a pénzügyi transzakciós adóval egészen más mércét állítottunk fel. Én szeretnék a szociális piacgazdaságra hivatkozni. Ez szerepel így a Lisszaboni szerződésben. A szociális piacgazdaságot másként képzelem én el, mégpedig nem úgy, hogy decentrális bértagyalásokat folytatnak, hanem az ellenkezője kell legyen a decentrális bér mm, folyamatok nem felelnek meg a szolidáris bér folyamatoknak, hanem ezzel szétnyílik az olló gazdag és szegény között. Ezt igazából csökkenteni kellene. Az ellentétjét kell annak tenni, meg ismétem, amit Jután Steinrock is említett, nem lehet eleget mondani. Ott kell többet tenni, ahol okozták a válságot. Azokat kell a kasszához kérni, akik valóban kiváltották ezt a válságot. Köszönöm szépen, kolléga. Most pedig a spontán felszólalók következnek. Van néhány hozzászólás. Hatan jelentkeztek, hat kolléga, két szót. Először Bácsészkó asszony. Egy perce van, kérem szépen, pontosan. Depășesc, vă mulțumesc mult, domnule. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok egy percben mindent elmondani. Ami a termelékenységi szintet illeti, szerintem a keret a körülményeket kell figyelembe venni, és nem a mutatókat. A termelékenység függ a tőke mennyiségétől, felhalmozott tőke mennyiségétől, és ez különböző. Például Németország és Románia más és más helyzetben vannak, a gazdaságpolitikájuk különböző, és emiatt a különbség miatt nem lehet ezeket a különbségeket gyorsan megszüntetni. Például az én országomban nyugdíj reformot kell végrehajtatni, és a különböző szociális jutatások reformját. Ez benne van a stabilitási paktumban. A másik a demográfia alakulása. El kell gondolkodni azon, hogy ennek milyen hatása van a szállami kiadásokra, például a nyugdíj finanszírozása szempontjából. Most pedig Kutas úré a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy a nyugdíj mindig nemzeti hatáskörbe tartozik, de ez most az európai viták középpontjában áll. Hogyha nem fenntartható a válság miatt és a lakosság erőregedése miatt, a demográfiai arányok csökkentése miatt nem fenntartható, és hogyha arra bátorítják a az állampolgárokat, hogy magányúdi pénztárokba fizessenek, hát mi történik azokkal, akik nem képesek arra, hogy fizessék a járulékokat, és ezt mindig a közpénzekből kell finanszírozni. 168 euró itt nálunk Romániában az átlag bér, és föl kell emelni a minimálbér, de a nyugdíjak szintjét is. Egy első lépést kell tenni komparatív nyugdíj összehasonlítással. Most pedig Marisa Matias asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A bérekkel kapcsolatosan, a nyugdíjba vonulási életkorral kapcsolatosan szeretnék nyilatkozni. A minimum ezzel kapcsolatosan az, hogy igazságtalan megközelítéseknek vagyunk a tanúi. Többször is észleltük már azt, hogy ezek a megoldásokat, amelyeket kínálnak, nem a megfelelőek. Ezt észleltük Spanyolországban, Görögországban, de Olaszországban is más és más helyzetek éteznek az egyik és másik országban, miközben vannak persze közös elemek is. Először is kiemelném a következőket. Hatalmas transferek történnek a munkaerő költségek és a tőke viszonylatok között. Olyan transferek történnek, amelyek elfogadhatatlanok a nyugdíjak értéke csökken, és ki viszi el a balhét a nyugdíjasok. Éppen ezért, és már csak azt szeretném mondani, elnök úr, biztos úr, hogy nem folytathatjuk úgy, az, ahogy azt tesszük, és a szegényeket szegénységre ítéljük. Elnök, köszönöm szépen. Lejárt az ideje. Következő hozzászóló. Arvoisa puheenjohtaja, kasvava európalainen trendi on tällä hetkellä. Köszönöm szépen világos jobboldali populizmus, és ez e, az EU ellenes hozzáállásra vonatkozik. Ez mire vezethető vissza, hogy a szociális Európa a gazdasági Európa által eltiportatik. Arról van szó, hogy a bér és nyugdíjak kiszámításánál. Nos, hát ezzel próbálják ezt szabályozni. Tudjuk, hogy ez a deflációhoz vezet. Elnök úr, nagyon fontos az, hogy a jogalkotással kapcsolatban mindig legyen szociális záradék is, hogy a szociális európai gondolat valóban érvényesüljön. Fontos megállapítani, hogy a nyugdíj korhatár ki lesz tolva, amikor tovább felölik a munkavilága. De nem lehet mindent felülről rákényszeríteni. A Rubix úr. Elnök úr, sajnos Írország nem az egyetlen ország, amelyet érintenek ezek az intézkedések. Ott van Görögország is, de emellett Lettország is érintett, hiszen el kellett viselnünk az összes intézkedést, amely a bankválságból ered. Letországban a megélhetési minimum alatt van a minimál bér, és csökkentették a nyugdíjakat. A minimál bér egyébként adómentes volt, de ez is csökkent. Lettország egyötödét veszítette el lakosságának, nagyon sok ember elhagyta az országot, és most külföldön dolgozik. Az IMF, amelynek meg kellene védenie Lettországot, drákói követelményeket támasztott velünk szembe, és arra használhatjuk a pénzt, hogy megmentsük a bankokat, aztán további megmentési intézkedésekre félretettek pénzt, de az embereknek semmi sem jót átlépte a határ, vagyis a megadott hozzászólási időt, most pedig Darden úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Dörösszak kollégámmal szeretném megtámogatni. Azok az ajánlásokat, amelyeket az IMF fogalmazott meg Írország felé, pontosan tükrözik azt, hogy mire is törekednek a legfelsőbb szintű politikai döntéshozók. Az európaiak akarják megfizetetni azt a válságköltséget, amelyért nem felelnek. Ennek következménye az, hogy fel akarják emelni az élettartamoknak a kitulódásával összhangban, úgymond, a nyugdíjba vonási életkort. Ezzel kapcsolatosan felmerült még egyéb szempont is, többek között a versenyképességi paktum is, amely oda vezetne, hogy indexálni kellene a béreket, illetve a különböző minimál jöveteleket Belgiumban. Miket észleltünk akár Magyarországon, akár Brüsszelben, illetve miket fogunk? Azt, hogy a munkavállalók az utcára vonulnak, és hangulaté akarják hangukat, ezzel jelezvén azt, hogy az európai polgárok egyre kevésbé azonosulnak az európai projekttel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Darden úr. Most pedig a spontán hozzászólásoknak a körét lezárjuk, és hallgassuk meg Hán biztos urat a vita zárásaként, aki reagálni fog a különböző hozzászólásokra. Biztos úr, a szó. Uh, gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Először is mindenkinek köszöntet mondok a hozzászólásért, és megígérhetem mindegyik hozzászólást, véleményt komolyan megfontoljuk. Először is néhány szót szólnék arról, hogy mennyire fontos és releváns a szociális párbeszéd. Teljes mértékben elismerjük a szociális párbeszéd és a konstruktív szakszervezeti kapcsolatok, munkavállalói kapcsolatok szerepét, és mindezt a különböző országokban. Rendbiztos találkozott november elején az ír szakszervezetekkel, a bizottság, az ICP és az IMF is részt vett tárgyalásokon novemberben, valamint áprilisban is volt egy hasonló misszió, többször ezt követően az állítások ellenére a bizottság nem kényszerítette Írországot arra, hogy csökkentse a minimálbéreket és a szociális kiadásokat, hanem ezeket az előző ír kormány vezette be a nemzeti felendítési programba más fiskális intézkedésekkel együtt. Céljuk a gazdaság stabilitása, a munkahelyteremtés, a növekedés. Még egyszer a jogalapról, gazdaságpolitikai feltételekről. A jogalap a gazdaság politikát illetően a 3 per 5-ös cikk 407-es rendeletről van szó, kettes cikk, kettes bekezdés, a 2011-es intézkedés per 77 az EU pénzügyi támogatást nyújtott Írországnak címmel. Ezek a 122-es cikk 2-es bekezdésében találják meg az EU működését szabályozó szerződésben. Ami pedig a szándéknyilatkozatot illeti, ez specifikus gazdasági kérdésekkel foglalkozik, viszont nem kérdőjelezi meg az aktusok jogalapját, és ez a 152-es, 153-as cikkel sincs ellentmondásba, mert ez utóbbi nem zárja ki a specifikus intézkedések meghozatalát, amelyeknek szociális következményei vannak, és ez szubjektív jogokat nem hoz létre a különböző partnereknek a 135-ös cikk pedig korlátokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a 153-as cikk a szociálpolitika jegyében milyen intézkedéseket lehet meghozni, tehát a, a limitek, korlátozások nem a 153-as cikk keretében lettek bevezetve, viszont a szociálpolitikát nem lehet figyelmen kívül hagyni, viszont a 153-as cikk 5-ös bekezdésének következménye az, hogy a 122-es cikk értelmében nem lehet olyan intézkedéseket elhozni, amelyek káros következményekkel vannak az előbbiekre. A 122-es cikk 2 bekezdése világosan kimondja, hogy Írország tekintetében milyen intézkedések történtek, és az általános gazdasági körülmények, a bér, a szociálpolitika területén, ez nem EU kompetencia, viszont vannak más széles körű intézkedések, egyéb intézkedések. A szociálpolitika a tagállamok hatáskörébe tartozik a tagállamok az EU-IMF finanszírozás ellentételezéseként bizonyos intézkedéseket hoznak. Elismerjük, hogy minden hasonló programnak szociális következményei vannak, viszont vannak bizonyos feltételek, de a programoknak az a céljuk, hogy a súlyosabb szociális következményeket elkerüljük, és legyen növekedés, munkahelyteremtés, fenntartható fejlődés. Köszönöm szépen. Ügyrendi kérdés? Ügyrendi kérdés, eh, de rossz úr. Tisztázás, ellentmondás van abban. A vitát lezártuk, de rossz úr. Elnézést. Elnök, köszönöm szépen. Biztos úr? Jó. Természetesen vannak ellentmondások, eh, minden hozzászóló gondolhatja ezt így, de hát eh, napi rendi pontot lezártuk, a következő napi rendi pont jön. Ez... De rossz, hogy lezártuk a vitát. Ügyrendi kérdés. Melyik eljárási szabályzatra szeretne hivatkozni? Az ön segítségét kérem, hogy meghatározom, hogy melyik, napi, melyik pontról beszélek. Amikor ebben a házban van egy biztos, és azt mondja egy részről, hogy írószágot nem kényszerítik arra, hogy csökkentse a minimálbért, vagy hogy a szociális biztonsági hálózatát csak megnyírbálja, ugyanakkor meg azt mondja, hogy a feltételekhez kötődik a megállapodásban. De rossz úr, ez egy alapvető ellentmondás, félrevezető. Még egyszer, de rossz úr. De rossz úr, ugye tudja, hogy mennyire nagyra értékelem önt, de sajnálatos módon a vitát nem lehet újra megnyitni ezzel a témával kapcsolatban. Valóban Tiszteletben kell tartani a véleményt, a biztos úr véleményét is ezzel a ponttal kapcsolatban. Természetesen nem lehet minden ellentmondásra kitérni. A következő napi rendi pontról szólunk, szóbeli kérdések. A természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzése. Ez egy kérdés, amelyet az NV bizottság fogalmazott meg, és itt